Madame le Président! Az elnök asszony. Merci. Köszönöm. Mesdames et messieurs, bonjour. Hölgyeim és uraim, jó reggelt! Megnyitom az ülést. Napi rend, bizottság nyilatkozata.